Right. Everybody, if we could take our seats, plug in your car. Jó napot kívánok, mindenkit szeretettel köszöntök. Kérem, hogy foglaljanak helyet, vegyék elő a szavazókártyákat. És helyezzék be a készülékekbe. Úgyhogy mindjárt felkészülünk a boldogok-e önök mint a szavazásra. Elégedettek a helyzettel. Előkészítették a kártyát? Látok néhány a kezében még lebegő kártyákat, kérem, hogy azokat helyezzék be a nyílásba. Nos, megnyitom a próbaszavazást. Tehát ha mindenki betette a kártyáját a készülékbe, akkor szavazzunk. 55, three people missing, is that about right? Mr. Langen, can you sit down and plug your card in, ready to vote? Langen úr is kérem foglaljon helyet és helyezze be a kártyáját, készüljön fel a szavazásra. Has... There's a few latecomers. Van néhány későn érkezett valaki érje már el, hogy Werner helyezze be a kártyáját a készülékbe. Right. Robert, we're on a test vote. We're on a test vote. Robert, próbaszavazást végzünk, tehát a kártyát légy szíves be, és az egyik gombot légy szíves nyom meg.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 Kérem szépen, igyekezzünk. Tehát, hogyha komolyan szavazni szeretnénk, akkor helyezzék el a kártyákat, mert a próbaszavazásra tudjuk végrehajtani. Túl nagy az zaj. Limába indultam, és aztán vissza is értem. A technikusokat kérném szépen, hogy hangosítsák fel a mikrofonomat, hogy a fal döntő hangerővel tudjam közölni a bejelenteni valóimat. 40 kártyánk van a helyén, és 32 tagnak sikerült szavaznia. Kérem, hogy mindenki, akinek a kártyája helyén van, nyomja meg az egyik gombot. Blumur úgy látom, hogy az öné még nincs ott. Rendben. Tehát akkor, akik esetleg még nem ismerték ki magukat a jelenlegi helyzetben, remélem, hogy a kártyájuk a helyén van, meg tudták nyomni a gombot, ellenőrizzük, hogy működnek a készülékek. 41 kártya van a helyén, 34-en szavaztak. Már működik, megy a mikrofon, valaki reklamált, hogy nem lehet hallani. Ez a másik, ez jobban hallható? Akkor elnézést, mikrofont váltok szóltam közben a technikusnak, hogy hangosítson. Ezen akkor rendesen lehet hallani? Remek. Nagyon helyes. Tehát 44-üknek sikerült a kártyáját elhelyeznie. 34-en szavaztak sikerrel, tehát aki a kártyát már betette, de nem nyomta meg a gombot, kérem, tegye meg. 45 kártya, hűha, 42 szavazás, 43 szavazat, már 44. Valakinek még mindig nem sikerült a gombot megnyomnia. Ez most már elég jó lesz. Nem tudom, hogy ki az, aki még hiányzik, de megkezdjük a szavazást. Tehát a Swinburne jelentésről szavazunk, a Dark Pools pénzeszközök témakörében. A H kompromisszum az első kézfeltartással, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 62-es mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. I kompromisszum mellette kiszavaz, ellene tartózkodás, elfogadtuk. J kompromisszum J kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 77-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 78-as módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 79-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 84-es, tehát akkor már a K kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tovább lépünk az L kompromisszumra, mellette kiszavaz. Nem a K-t, azt az imént szavaztuk meg, tehát L kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tovább lépünk az M kompromisszumra. Mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk Következik a Z kompromisszum. Mellette kiszavaz, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. N kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. ó kompromisszum, hogyha megtalálom, mellette kiszavaz, várjanak egy kicsit, részenként szavazunk. Tehát az első rész következik mellette, nem tudom, hogy pontosan miről is szavazunk, épp ezt keresem. Tehát részenként haladunk, első rész mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. És aztán második rész mellette kiszavaz, ellene tartózkodik. Úgy gondolom, hogy elfogadtuk. Ebben az esetben a 123-as módosítóra ugrunk előre 123-as módosító mellette ellene tartózkodik. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. 124-es módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 125-ös mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 126-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A P kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Q kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. R kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 140-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, azt hiszem, hogy elektronikusan ellenőrizzük a 140-es módosítóról szavazunk. Mindenki szavazott? Rendben. Elutasítottuk. Rejected. Elutasítottuk. Az eredményeket meg tudjuk jeleníteni? Tehát 21 kontra 24 szavazattal elutasítottuk. 141-es módosító mellette ellene tartózkodik. Úgy gondolom, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. That was, that was Nos, szoros az eredmény talán egy kicsit korán nyomtuk a gombot. Ellenőrizzük még egyszer, mert nem mondtam be, hogy lezárom a szavazást. Tehát még egyszer szavazunk a 141-es módosító indítványról. Most pedig a néppárti szavazatok vannak túl sokan. Az EPP részéről egyel többen szavaztak meg mindig. Most már rendben vagyunk, mindenki szavazott, és egy szavazattal elfogadtuk. Köszönöm. Most pedig folytatjuk a 142-es módosítóval mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 143-as módosító mellette, ellene. Tartózkodik, elutasítottuk. 144-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. S kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 151-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ellenőrizzük, ha hogyha kívánják, tehát megnyitom a szavazást, 151-es. Mindenki leadta a szavazatát? Elutasítottuk. 16 igen, 29 nem szavazattal. 166-os módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítottuk. Azt hiszem. Ellenőrizzük. Tehát megnyitom a szavazást. 166-os. Rendben, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 152-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. T kompromisszum a következő mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 156-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 157-es mellette kiszavaz, ellene tartózkodik, elutasítottuk. U kompromisszum elnézést, valóban igaza van eredeti szöveg, tehát 90-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ú kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 164-es a következő. Ú kompromisszum, azt elfogadtuk. rendben van, tehát ó kompromisszum. És a következő, a 164-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 160, mi a probléma? Elfogadtuk. Azt is mondtam, mondja az elnöknő. Értem már. Tehát 165-ös módosító mellette, ellene tartózkodik. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük inkább. Elutasítottuk. A 21-es bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as eredeti pont mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk ellenőrizzük. Elnézést. Tehát az eredeti szöveg 20-as pontja, amiről szavazunk. Egy kicsit nem volt egyértelmű a kézfeltartás. Elektronikusan ellenőrzöm, ahogy kérték, és lezárom a szavazást, igazuk van, elfogadtuk. V kompromisszum két részben, első rész mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Tehát a második részről. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. Most pedig a, következik a W kompromisszum. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 175-ös módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 177-es a következő mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Az eredeti szöveg 27-es pontja mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 178-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. X kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 183-as mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Rendben, elfogadtuk. Y kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 190-es módosító, szóbeli módosítással, amely a where appropriate race-nél jön. Ez a vállalatoknak a helyzetéről szól mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 191-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük. A 191-es mindig ellenőrizzük. Mi mellette készültünk szavazni. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom, és elfogadtuk. 192-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ötös módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. A kompromisszum a következő mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 14-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 16-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hányas jön? 19-es módosító. 19-es módosító első része kiegészíti a B kompromisszumot, mert kompatibilis a 19-ese mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 30-as módosító indítvány. Én a 30-asra léptem volna tovább, mondja az elnöknő. Miről van szó? Nem tudom, hogy ki miért tiltakozik, mert az én listám szerint a 30-as következik, és arra akartam tovább lépni. Az elnöknek igaza van, ez tetszik. Nem ez az első alkalom. Tehát 30-as módosító indítvány mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 31-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 20-as módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 32-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 40-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 41-es mellette ellene tartózkodik, és elfogadtuk. Nem tudom, hogy a 42-es miért válott oka el. Minden esetre F kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Elnézést javítja magát az elnök asszony. Az F kompromisszum első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene ellenőrizzük, akkor megnyitom a szavazást a második részről. Has everybody voted? Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Most következik a 47-es módosító mellette ellene tartózkodik, azt hiszem, hogy elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 49-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. G kompromisszum mellette ellene ellene tartózkodik, elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodik, azt hiszem ellenőriztük, azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük, megnyitom. Nem, elfogadtuk. A jelzések nem voltak egyértelműek valahonnan, máshonnét. Tehát 56-os módosító mellette ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 57-es mellette ellene, tartózkodik, elutasítottuk a módosítás szerinti szövegről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 43 igen, és két tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálok az előadónak. By a voting list. Can you clear that? Yeah. Right. Okay, we'll move straight on. Akkor nézzük azonnal a következő napirendi pontot, vagyis a 14-et. Folytatjuk a szavazást a második módosítóval mellette. Igen, a káza jelentésről beszélünk, tehát mellette Kettes módosító ellene Gondolom mindenki magára talált, tudja, hogy hol tartunk, a Kásza jelentésnél tartunk, második módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes mellette van egy szóbeli módosító, van egy szobani módosítás a negyedik módosító indítvényjal kapcsolatosan. Ellenvetés, igen. Akkor nincsen szóbeli módosítás, vagyis a négyesről eredeti formájában tudunk szavazni, mellette ellene tartózkodás elfogadva egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, ötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. A szöveg egészén módosítva szavazunk elektronikusan. Keep going, keep going, keep going, keep going. I know you want to press it, but keep going. Right, okay. That is carried 44 and... Elfogadva 42 szavazat 40 mellette, 2 ellene, ellenőrizzük. Illetve a jogszabályalkotási határozatról szavazunk. Not yet. Any more? Okay. And that is 40 in favor and 40 mellette 2 ellene bejött egy utolsó pillanatbeli szavazat. Gratulálok Kásza úrnak. Nézzük a 15. napi rendi pontot. Mégpedig az adók és fejlesztésről szóló vélemény Szirpa Pitikainen az előadó. Pitikainen asszony szót kért. E, kedves kollégák, felhívnám a figyelmüket a 9-es módosító indítványra. Ez egy szóbeli módosítás az EPP csoporttól, mégpedig a második résszel összefüggésben, vagyis a részenkéti szavazás második részéről, az if appropriate kitételt tűznék be a szövegbe az FTT-kkel kapcsolatosan. Erre kívántam felhívni a figyelmüket. Ez egy szóbeli módosítás, a néppárt javaslata. We'll deal with that when we come to... Erre kitérünk majd, amikor a kérdéses módosítóról szavazunk. Készen állnak-e? Egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hármas módosító Az eredeti szövegről kell szavaznunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, ha jól látom. Ellenőrzöm, hogyha van erre igény, elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Okay, vote's closed. Lezárom a szavazást. And that is carried. Igen, elfogadva. Nézzük az eredeti szöveget első bekezdés mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Ötös módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellette, ellene tartózkodás elutasítva hetes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nézhetjük is a kilencedik módosító indítványt. A harmadik részről majd később beszélünk. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Harmadik rész. Van itt egy szóbeli módosítás a néppártól, hogy egészítsük ezt ki az if appropriate szavakkal, ha jól értettem a szóbeli módosítót. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, de ellenőrizzük elektronikusan. Has everybody voted? Szavazott-e mindenki? Right, it's closed. Lezárom a szavazást, elfogadva. Tizedik módosító mellette, keveslem a kezeket mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 1-4-es bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elvetve. Ötödik pont mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egy hatos bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes pont. Kompromisszumos javaslat A. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elvetve. 16-ra már vonatkozik a kompromisszum elektronikus szavazása módosított szövegről. Harmincöt 35 mellette, 5 ellene, 5 tartózkodás. Gratulálok az előadónak, Pitekainen asszonynak. Kedves kollégák, döntenünk kell, még mielőtt szavazunk, mégpedig a következőről. A foglalkoztatási, és itt félbeszakítja magát az elnök asszony, és újra kezdi. Mint ahogyan bizonyára megkapták az e-mailbeli tájékoztatást, a foglalkoztatási szakbizottság elnöke egy kérést intézett hozzánk egy véleménytervezettel összefüggésben. Arról még nem tudtak szavazni a foglalkoztatási szakbizottságban, ezért azt kérték, hogy nem fontolnánk-e meg az erről való szavazást. Ehhez az önök hozzájárulására van szükségem, hiszen ez a vélemény még nem került szavazásra. Ezért az eljárás szempontjából fel kell tennem a kérdést, szeretnének-e szavazni a foglalkoztatási bizottság véleményében szereplő kérdésekről úgy, hogy csak az ECON szavazással összhangban lévő módosítások jelennek majd meg. Ha ezt ellenzik, akkor nem szavazunk, és tájékoztatom majd a foglalkoztatási bizottságot, hogy később fogunk erről szavazni. Így járunk tehát el a házszabály szerint. Rápké úr szót kért? Hova tűnt? Meghallgatjuk az előadót, és szóbeli módosításként tudunk szavazni ezekről a módosítókról. Elnök asszony, engedje meg, hogy három rövid megjegyzést tegyek. Tudom, hogy nem szokatlan így szavazni. Minden esetre én most nem szeretnék a tartalomra kitérni, pusztán röviden szeretném megindokolni, hogy a szavazati lista kapcsán mi a véleményem. Néhány kolléga nem itt a szakbizottságban, hanem az ITRE és a REGI szakbizottságon bizonyos illúziókat táplálnak. Az ITRA ma szavazott számos módosítóról, amelyeket én elvből elutasítanék, hiszen ezek nagyon rövid távúak. Ezeket a dolgokat tehát intenzíven ebben az időkeretben nem lehet megvizsgálni, ahhoz, hogy következetesebb állásfoglalást alakítson ki a parlament. Néhány itre kollégával beszélgettem ma. Minden esetre én azt javasolnám, hogy némileg jobb, erőteljesebb tárgyalási pozíciót kéne kialakítani. Egyes kollégáknak rossz a tárgyalási pozíciója, másoknak jó, nekünk meg egyáltalán nincs. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy nem tárgyalunk. Itt szerintem egy erőteljesebb politikai jelzést kellene adni. Itt konzultációról van szó, és nem egészen konzultációról. A külügyi szolgálatnak megadjuk a lehetőséget, hogy az eljárás kitolásával gyakorlatilag a tanács pozícióját kell elfogadnunk tárgyalás nélkül. A bizottság javaslatot egy, egy, jogi alapra ebben nem konzultált velünk, és gyakorlatilag önkényesen azt mondja a bizottság, hogy a parlament állásfoglalását várják. Tehát először arról kéne szavaznunk, hogy esetleg a jogi alapot módosítsuk, de akkor is már a tanács kezében vagyunk, a tanács azt mondja, hogy a parlamentnek nincs állásfoglalása, tehát akkor minket ez a dolog már nem érdekel. Ha egyáltalán szeretnénk előre lendíteni a dolgon, akkor erőteljes politikai jelzést kellene adnunk. Amit én javasoltam az időpontokra vonatkozóan, gyakorlatilag ez egy kompromisszumra épül. Egyesek szeretnének előrelépni, ami szimpatikus, de itt a teremben is néhányan azt mondják, hogy nem támogatják ezt. Tehát itt minden esetre többségre van, többségre van szükség. Kell, hogy a bizottság és a tanács is lássa, hogy egyértelmű az álláspontunk. A második megjegyzésem ezt egy ilyen rendeletet nem karácsonyfának kell felfogni, amire felaggatunk mindenfélét. A regiből voltak olyan indítvány, módosító indítványok, amelyekre nemet kell, nem mondhatunk nemet, mert politikailag is szimpatizálunk 2013-on túl, 2014-en túl a bezárt bánya régiókat is támogatni kell. De e, ez a tá, tá, tá, nem a támogatási rendelet körébe tartozik. A harmadik megjegyzésem pedig a ö, és a bizottsággal mindenféleképpen ö, dülőre kell jutnunk, itt arról van szó, hogy egy állásfoglalást fogunk elfogadni. Ez, ebből a szempontból, mint ahogy az előbb elmondtam, most a tanács minket nem érdekel, hiszen a tanácsnak minősített többséggel kell döntenie. És ha ezt megteszik, akkor a bizottság nak még mindig azt kell mondani, hogy igen, akkor mi visszavonjuk a javaslatunkat, és egy újabbat terjesztünk elő. Ha ezt nem teszi, akkor a tanácsnak egyszerű, illetve hát egyöntetű többséggel kell elfogadnia ezt a kérdést. Tehát azt kell a bizottságnak megvizsgálni, hogy min lehet módosítani, ami nem okoz presztis veszteséget. Teljesen egyértelmű, hogy vannak olyan kollégák, akik nem akarnak változtatni. Szeretnék az eredeti időpontot, határidőt meg fenntartani, Mások viszont azt vizsgálják, hogy milyen politikai mozgástér adódik. És ezért mondtam, hogy a szavazólistával egy bizonyos politikai üzenetet is közvetíteni akartunk, mert sajnos egyelőre nincs tárgyalási, kialakult tárgyalási pozíciónk. Ezzel még nem oldottuk meg az eljárásbeli problémát. Tiltakozik? Igen, az alelnök az ellen van, majd én elmondom, úgy gondolom, hogy ez egy olyan precedens volna, hogy nem megszavazott véleményekről kell majd szavaznunk, úgyhogy én házszabály alapon szeretnék ezzel ellen tiltakozni, hogy ne legyen ilyen precedens. Jó, mert csak szóbeli módosítás alapján tudnánk eljárni, úgyhogy ezt akkor nem tesszük meg. Láng úr szót kért? A néppárt nevében szeretnék a jelentéstevőnek igazat adni, és az alelnöknek is, hogy a az egyelőre még el nem határozott állásfoglalás tervezetekről nem szavazhatunk. Az ECON módosító indítványai minden lehetséges alternatívára kiterjed. És a tárgyaláson a szakbizottság oly mértékben késlekedett, hogy ezt nem lehetett előre vinni. És itt nem csak az együtt döntésünkről van szó, hanem egy állásfoglalásunkról a tanács rendeletével kapcsolatosan, amit időben kell megadni. Ezt nem ha ezt elhalasztjuk, akkor elmulasztjuk azt a lehetőséget, hogy befolyással legyünk. Az ITRE szavazati eredménye nem teljesen teljes körű. Egy fontos kérdés még előttünk van. A jelentős, jelentéstevő egy szóbeli módosítóval ért, élt a 2018-ra vonatkozóan. Mi 2020-ra vonatkozóan tettünk módosító indítványt, mások is. A kérdés az, hogy ezt így hagyjuk-e, nevezetesen, hogy Rapkai úr 2018-as módosítóját vesszük alapul, és hogy erről szavazunk. Ha erről szavazunk, akkor egyértelmű többség adódhat, és aztán esetleg a mi frakciónk is támogathatja a 2018-at. Almunia úr részletes tudományos és jogi vizsgálódások alapján 2018-ra tett javaslatot. Tehát, hogyha ezt elfogadjuk, akkor a kompromisszumot írásban meg lehet fogalmazni. Az én indítványom a 2020-as dátumra vonatkozóan ezt akkor kész vagyok visszavonni. Úgy vélem, hogy sokan elégedettek ezzel a megoldással. Köszönöm, Lange úr. Akkor majd szavazunk erről, amikor alkalmas lesz. Nézzük tehát a szavazást az első módosítást az első preambulum bekezdése kapcsolatosan mellette ellenne tartózkodás elfogadva. Az ITRE 67-ről beszélünk, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 68 ITRE el, mellette ellene tartózkodás elvetve, ITRE 69 mellette ta, e- ellene tartózkodás elvetve. 56-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Yeah, we go to, go to amendment 57. in... 57-es módosító mellette ellene tartózkodás elvetve. 58-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizzük elektronikusan, túl sok kezet láttam, sokat ellenszavazatként. Has everybody voted? Votes closed. Lezárom a szavazást. Rejected. Elutasítottuk. Which was the same. 58-es volt, ami ugyanaz, mint az 59, de azért nézzük az 59-est. Oh, that's the one that's... Ja, hogy ezt vonták vissza. Jó, akkor nézzük a 60-as módosítót mellette. Ellene tartózkodás elvetve. 7-es módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Ittre nem. Nem, akkor most megyünk a az ITRE 14-esre mellette ellene tartózkodás elvetve, ITRE 15 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 63-as mellette el mellette 63 in favor 63 mellette ellene tartózkodás elutasítva, de elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. Amendment 63. Sorry. 62-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, de azért mégiscsak ellenőrizzük elektronikusan. Um, you haven't closed it yet. Right, okay everybody No, hang on, hang on. everybody No, people are still voting. Come on, press. Úgy látom, hogy még mindig szavaznak. Kérem, egy kicsit igyekezzenek. Jó, lezárom a szavazást. Elfogadva. Persze mindig a kérdés az, hogy a kalapács mikor csap le. Láthatjuk-e az eredményt? It was shown. Az előbb ki volt vetítve. It was, it was 22 to 22-21 volt az állás. Szavazzunk még egyszer? Nem, nem. That's, you know, I think, can we, can we leave, can we leave the votes up a bit long? Ó, oh, lehet, hogy azért, mert én nem szavaztam, mondja az elnök ketten voltak jelen, akik nem szavaztak. Valaki kérdezett, ezt kértem, hogy nyomják meg a gombot. Ha nem figyelnek, akkor ez van. Úgyhogy akkor így jártak, nézzük a következő pontot. 387, 87-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Regi 24 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 63-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 66-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6 van, nem, ez oka fogyott. Nem nagyon világos ez a szavazólista, így az elnök asszony. Következő 69-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ittre 95 mellette ellene tartózkodás elvetve. Regi 26 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A többi oka fogyott egészen a 18-ig, az itre 18-ig. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Százas, itre százas, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 73-as visszavonva, 74-es mellette ellene tartózkodás. Úgy gondolom, hogy elfogadtuk, de azért ellenőrizzük elektronikusan. Szavazott-e mindenki? Hárman nem szavaztak. closing. Lezárom a szavazást. 28 ellen szavazat, 16 mellette, Az alelnök biztos majd egyszer hinni fog nekem. A többi oka fogyott. Then we go I don't know what your problem is. No, there no um, problem. No, it says 19 falls. If adopted, rest except IPTRI 19 falls. Oh, it's not falls. Okay, sorry. Jó. Egy kicsit elvesztettem a fonalat, de a 11-es módosítónál tartunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük. Mindenki szavazott, ketten nem szavaztak, Egy több szavazat az EPP-ben, Úgyhogy egy lpp e t kérem, hogy vonja vissza. Jó, elfogadtuk. Így tehát a 11-esnél tartottunk, azt elfogadtuk. És az IFRE 19 jön, de már nem létezik. Akkor Nézzük a 28-ast. Önök is tudják, hogy nagyon gyorsan állítottuk össze ezt a listát. Nagyon jó munkát végzett a titkárság. Kérem, hogy legyenek türelem, mert 28-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. Ittre 21 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Itre 105-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 76-os mellette ellene tartózkodás elvetve. Itre 22 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 77-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 70, 54-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 55 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Amendment 79. 79-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 80-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24-es itre. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Regi 29. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. itt lesz 25 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 78-as mellette ellene ellenőrizhetjük a 78-as. Úgy látom, hogy megosztottak a frakciók. There's two more to vote. One more to vote már csak egy megnyomta a gombot, tehát akkor elutasítottuk. 81-es módosító mellett, 81-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 82-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. Ittre 108-as mellett ellene Ta, Langen úr, megkérném, hogy vezesse a csapatát. Az ITRE 108-asnál tartottunk. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 83-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. Regi 1-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-est visszavonták regi kettes mellett ellene tartózkodás elutasítva. 16-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellett ellene tartózkodás elfogadva. A többi a 18-asig okafogyottá válik, tehát következik a 18-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 19, 20-as, 21-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 22-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. Ittre 5-ös kompromisszumos módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Itre hármas mellett ellene tartózkodás el, elutasítva. A regi négyes mellett ellene tartózkodás elutasítva. Regi hatos mellett ellene tartózkodás elutasítva. Regi hetes mellett a regi hetes módosítóról szavazunk mellette ellene tartózkodás. Ha jól látom, akkor elutasítottuk, de ezért ellenőrizzük. Még hárman kell, hogy szavazzanak. Utolsó lehetőség, mert lezárom a szavazást, lezártam. Tehát 19 19. Ha valaki nem szavazott, akkor most bánhatja, mert ezen múlhatott az eredmény. A hármas preambulum a jelentéstevő szóbeli módosítója mellett ellene tartózkodás elfogadva. A többi okafogyottá válik egészen a 26-osig. A 26-os mellett ellene tartózkodás elfogadva. 27-es visszavonták, 44-es itre módosító mellett ellene tartózkodás elvetve. Regi 9-es mellett ellene tartózkodás elvetve, Regi 10-es ez nem, tehát a 10-es mellett ellene tartózkodás elvetve. A következőt visszavonták. Elég, igen érdekes színek jelennek meg ezen a listán, tehát akkor következik a 46-os, 46-os ittreféle módosító. Van valami gond? Tehát ez ittre 46-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 29-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadva. 30-as mellett ellene tartózkodás elfogadva, 31-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, itre 50-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, regi 13-as mellett ellene tartózkodás, ha jól látom, akkor elutasítottuk, de ellenőrizzük. A regi 13-asról szavazunk. Mindenki szavazott? még ketten, utolsó lehetőség, lezárom a szavazást. Valaki még becsúszott, de 17-24 arányban elvetve. A 32-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. A 34-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 35-ös mellett ellene tartózkodás elfogadva. Akkor átugrunk a 38-asra, mellette ellene tartózkodás elfogadva. A Regi 16-os mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük a Regi 16-os módosítót. egyel többen szavaznak az EPP-től, akkor tehát elvetettük. A regi 17-es mellett ellene tartózkodás, ha jól láttam, akkor elutasítottuk. Hármas módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva, négyes jelentéstevő módosítója mellett a négyes módosítóról van szó, ez a 22. oldal. Négyes módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. Igen, úgy többi fogyottá vált. Az ötös mellett ellene tartózkodás elfogadva. Ez miért kék? A 42-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. Regi 20-as mellett ellene egy pillanat, ez okafogyottá vált, ezért volt kékben az előző, nem kéken szedve. A 43-asról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 44-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 45-ös mellett ellene tartózkodás elfogadva, 46-os mellett ellene tartózkodás elfogadva, 6-os mellett ellene tartózkodás elfogadva, 48-as szóbeli módosítóval együtt, ami itt nem szerepel, erre nincs szükség, mert egy korábbi szóbeli módosítóról már döntöttünk a hármas preambulum bekezdéssel kapcsolatosan, tehát itt még egy szóbeli módosítót már nem kellett megnézni. Klute úr módosítóját én személy szerint elfogadom. Jó, tehát akkor az eredeti módosítóról, a szóbeli nélkül a 48-asról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es mellett ellene tartózkodás elvetve. Itre 10-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 49-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 50-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 51-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 52-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 53-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. Itre 65-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 28-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. És akkor most elektronikusan szavazunk a szöveg egészéről. Okay. As everybody voted? The vote's closed. You've all Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 32-8 arányban elfogadtuk, de egyébként még az állásfoglalásról is kell szavaznunk elektronikusan megnyit az állásfoglalásról szavazunk tehát. Tudom, hogy ez nem szerepel a szavazólistán, de gyakorlatilag itt ugyanarról a szövegről van szó a módosításokkal együtt. Még egyen, ketten szavazanak, lezárom a szavazást. 32-8 arányban elfogadtuk. Uh, rapkay Mr. úr. Elnök asszony, még csak azt kérném, hogy a plenáris szavazás előtt a frakciók tekintsék át az anya, a szöveget, ugyanis itt két-három eh, nem teljesen következetes részlet még eh, becsúszott, és eh, ezeket meg kéne vizsgálni, a plenáris elő, de szerintem a frakciók saját körükben ebben meg tudnak állapodni. Igen, elnök asszony, tehát megtesszük, amit tudunk ez ügyben. We've got three more items. Még három napirendi pontunk van. We're going to have a two minute break. Két percet, perces szünetet tartunk, amíg összeszedjük magunkat. Akkor szeretném, ha folytatnánk. Kérem, foglaljanak helyet. Right, we have, we have three items. Három napirendi pontunk van még. Remélem, hogy a jelentésevők is itt vannak a sortügyletek és a hitelnemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontok, valamint a az iránymutatások alkalmazása az államilag támogatott exporthitelek kérdése és a hitelminőstő intézetekről szóló rendelet módostása ezeket ma délelőttről hoztuk át. Tehát a short ügyletek és a credit default swapokkal kapcsolatos első eszmecsere következik. Kérem, hogy aki itt még beszélgetni kíván, azt tegye a termen kívül, beszélgető kérem, kérem fáradjanak ki a teremből. Köszönöm. Elég csend van már, Pascal. Igen, ez az első eszmecsere ebben a témában. És ez eh, komoly előjog és megtiszteltetés az előadónak. Elnézést kérek, hogy nem kapták meg előre a kiadott anyagot erről a témáról, most szeretném kifejteni szóban. Nagyon szoros az ütemezés, ez egy rendelet, amelyet gyorsan szeretnének kidolgozni és elfogadni. A különböző árnyék előadókkal folytatjuk az egyeztetést. A tanács időtemezése valóban nagyon szoros, tehát minél gyümölcsözőbb, illetve intelligensebb módszerrel szeretnénk ezt a feladatot megoldani. És ezért nem volt idő arra, hogy egy első tájékoztató anyagot adjak önöknek. A naptár a következő. A jelentés november 22-23-ára készül el, tehát nagyjából két hét múlva. Emlékeztetem önöket a háttérre az Európai Bizottság szeptember közepén tette meg a jogalkotási javaslatát a rendeletre. Komoly politikai reakció hullám következett. A cél az, hogy a sortolást szabályozzuk. Szeptember óta a különböző szabályozó hatóságok, amelyek a pénzpiacot felügyelik, ideiglenesen betiltották a sortolást több száz jogcímen, illetve formában. És azután az állami hitel nem teljesítési csereügyleteket, a CDS-eket igyekezték szabályozni 2010-ben a görög államadóság válsága nyomán. Tehát különböző politikai és szabályozói reakciók születtek. És időközben napvilágra kerültek újabb próbálkozások ilyen ügyletekre Németországban többek között, ahogyan önök ezt tudják is. 2008 óta, de 2010-ben is érvényes ez. A verseny torzulását elkerülendő az államokat korlátozták az ilyen ügyletekben, mert a többiek nem tudják ezt nyomon követni. És a széttöredezett európai piac együtt kéne, hogy működjön. Nagyobb átláthatóságra van szükség, ez világos, mert 2010 tavaszán több hét betelt, hogy a szabályozó hatóságok utána tudjanak nézni, hogy az európai tagállamok némelyikének az államadósága hogyan is alakul. Ki kell alakítani egy közös, egységes rendszert, ami átláthatóbb. És ehhez a kockázatok világos értelmezésére, illetve világos rendszerre van szükség. Ezt szolgálja a bizottság rendeleti javaslata. Szeptemberben született ez meg. Három kulcselemet emelnék ki. Az első az átláthatóság a rendszerekben, azután a jelzésrendszer, illetve a minősítések és a piac szereplőinek a hatékony szabályozása a felügyelet segítségével. A másik terület, ahol előre kívánnak lépni, az a, a sortolásoknak a teljes hiánya, illetve betiltása. Ezzel szeretnék elkerülni, hogy későbbi teljesítéssel mégiscsak tudjanak valamilyen formában ilyen ügyleteket kötni. A harmadik elem pedig, ahogy az elején fogalmaztam, az az eszmának a létrehozása, az értékpapír felügyeletnek a kialakítása. A nemzeti szabályozó hatóságok együttműködnének európai szinten ennek keretében jelentéstevőként az a véleményem, hogy jó irányba mutat a bizottság javaslata, nagyon nagy mértékben. Vannak benne érdekes javaslat elemek. És két kérdést szeretnék ezzel kapcsolatban feltenni, amelyekkel közvetlenül nem foglalkozik a bizottsági anyag. Egyrészt, hogy a, a csupasz sortolás tilalma, a naked short selling tilalma, az pontosan mit is jelent, mert itt meg kell különböztetni ezt a fogalmat a normál sortolástól, illetve a CDS, a hitel nem teljesítési csereügyleteknek a szabályozása milyen érvekkel támasztható alá. A különböző árnyék előadók, amikor találkoztunk és egyeztettünk, ezeket a szempontokat fel, felvetették, és fontosnak tűnik nekem a CDS ügyletek hátterének a tisztázása. Aztán nézzük akkor az első pillért, az átláthatóságot. Nekem teljesen megfelel a bizottsági javaslat. Két kiegészítő javaslattal kapcsolatban vannak kétségeim. A bizottság úgy gondolja, hogy az eladások, illetve a részvényügyletek azok teljes mértékben nyomon követhetők. Ez nem minden esetben van így, illetve az értesítések területe a másik. Ez hasznosnak tűnik. Különböző limitértékekhez, határértékekhez kötik ezt a területet. Napi egy alkalommal éjfélkor kellene átadni az információkat. Amennyiben működik az ilyen ügyleteknek a különjelzése, akkor kérdés, hogy ez részletesen hogyan működne, illetve mi lesz a küszöb alatti eh, ügyletekkel, amelyek éppen az értesítési határérték alatt maradnak. És ezekkel kapcsolatban a szabályozó hatóság nem rendelkezik majd információval mert szándékosan az értesítési határérték alá lövik be ezeket az értékeket ezekkel mit tervez az Európai Bizottság. Van néhány ellenérv is, például a költségviselésnek a rendszere, illetve a, az ügyleteknek a jelzése az a piac működését nehézkessé tehetni. Például három hónappal a rendelet bevezetése után a jelzésekre vonatkozó javaslat informatikai infrastruktúrát igényel, ezt be kell vezetni, ki kell építeni, és ennek plusz költségei lesznek. Ennek a jelzőrendszernek a kiépítése pénzbe fog kerülni, és két-három éves időkeretben gondolkodva érdemes megvitatni, hogy a piaci infrastruktúra, az informatikai rendszernek a költség az hogyan osztható el, és kiviselje ezeket, mert ez korlátozhatja a piac megfigyelő rendszernek, felügyeleti rendszernek a hatékonyságát. A, az átláthatóság az a részvénypiacra, valamint a CDS ügyletekre vonatkozik. Az értesítési rendszer, illetve a rendszernek az üzemeltetője adatközlésre kötelezett, és a CDS ügyletek esetében a potenciális beavatkozás, a piaci manipulációnak a lehetősége, természetesen az állami CDS ügyletekre megjelenhet, illetve a vállalati CDS ügyletekre is. Kérdés az, hogy a reálgazdasági tétek hogyan alakulnak mert hogyha a vállalati CDS ügyletekről van szó, akkor nyilván árfelhajtó tényezőként jelenik ez majd meg. És a vállalati hitelállománynak megnőnek a kamatai. Többe fog kerülni a befektetés, illetve beruházás a vállalatok működésébe. Ez pedig a munkahelyek szempontjából nem feltétlenül kedvező. Ezért meg kell figyelni a piaci folyamatokat, és el kell, hogy kerüljük ezeket a lehetséges negatív hatásokat. A második pillér az pedig a naked short selling, illetve a naked CDS ügyleteknek a teljes tilalma, avagy a nem teljes tilalom. A sortolás ebből nem jelent gondot számunkra. A naked short selling az a spekulatívabb változata ezeknek az ügyleteknek. És a reálgazdasághoz szigorúan fogalmazva semmit nem tesz hozzá, a pénzügyi folyamatokhoz sem, csak növeli a kockázatot. A naked short selling betiltása úgy tűnik, hogy abba az irányba mutat, illetve a vélemények abba az irányba hajlanak, hogy be kellene tiltani <coughs> Ez a piaci gyakorlatot alapvetően nem módosítaná, hanem a spekulatív részt korlátozná, úgyhogy én magam is a teljes tilalmat támogatom. Az Európai Bizottság javasolt szankciói kapcsán szeretném elmondani, hogy ma nincsen európai szinten harmonizált szankciórendszer ki kellene alakítani egy ilyen keretet a bizottsági javaslat mentén. Itt pénzügyi szankciók, illetve a úgynevezett buying procedure, a vásárlása kötelezettség jelenne meg szankcióként. Ez nem egy önmagában álló célkitűzés. Az Egyesült Államok a 2008-as események alapján már is meghozta maga korlátozó intézkedéseit. És a különböző részvény átruházásokat e tekintetben megfelelően szabályozta. Azután a fedezetlen CDS ügyletek, franciául CDS nő kifejezést használunk ezekre, az a javaslatom, hogy a fedezetlen CDS ügyleteket ugyancsak tiltsuk be. Nagyon lényeges a kormányoknak a finanszírozási igénye. A CDS ügyletek ennek az egyik eszköze. És hogyha nő ezeknek az ára, felmennek a kamatok, egyre drágábban jutnak hitelhez az érintett államok. És nem látom annak az indokoltságát, hogy egy pénzügyi szereplőt miért kéne felruháznunk a joggal, hogy egy állami CDS ügylet keretében hozzájusson ezekhez a nem teljesítő adósság állományokhoz. Semmi sem biztosítja ugyanis, hogy egy adott ország esetében a nem teljesítési kockázat ténylegesen fennáll. Tehát én nem biztosítanék erre lehetőséget. Egyesek azzal érvelnek mellette, hogy ez kockázat fedezetet biztosít, én viszont úgy gondolom, hogy más pénzügyi lehetőségek, technikák, eszközök léteznek erre. És a pénzügyi innováció az valóban elképzelhető, de nem ebben a formában. A CDS vásárlás nem ezt szolgálja, különösen az állami eh, CDS ügyletek, hiszen a piacon sok vásárló van, ők felverhetik az árát a CDS-nek, és az állam számára drágábbá válik a saját hitelállományának a fenntartása, illetve a hitel felvétele. Egy állam esetében nem is indokolt ez a viszontbiztosítás, hiszen az állami csődnek a valós veszélye az nem áll fenn, és a felmerülő egyéb kockázatokra pedig sok egyéb lehetőséget lehet igénybe venni. Ezért én a fedezetlen CDS ügyletek teljes tilalma mellett vagyok. Aztán az ESMA létrehozása. Az egyensúlyi pont, úgy gondolom, hogy megszületett a bizottsági javaslatban. A nemzeti hatóságok és az ESMA együttműködése, feladat megosztása megfelel az elképzeléseknek, a parlamenti elveknek. A cél az, hogy az ESMA mondja ki a végső szót a nemzeti szinten meghozott döntések ügyében. Tehát ez valódi harmonizációt igényel európai szinten, amennyiben ez szükséges. És egy állam számára lehetőséget teremt a rendelet javaslat megfogalmazása szerint. Tulajdonképpen a szubszidiaritás még ambíciózusabb mértékben valósul meg, mint ahogyan a rendeletből következne. Tehát szükség van a mi támogatásunkra, mert tudható, hogy a tanács tárgyalásai keretében egyes tagállamok gyengíteni igyekeznek majd ezt a szabályozást. Tehát a mi felelősségünk és feladatunk, hogy kitartsunk az álláspontunk mellett, és így támogassuk a tanács döntését december, január, február folyamán. Meghallgattam a különböző árnyék előadóknak a véleményét, kétoldalú párbeszédet folytattunk, és bízom abban, hogy sikeres lesz a későbbi együttműködés. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. És most az árnyék fordulok. Először Márkusz az EPP részéről. Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönet a jelentéstevőnek. Valóban nagyon korán már felvette a kapcsolatot az árnyék jelentéstevőkkel. Ezt én üdvözlöm. Ez az együttműködési forma mindenféleképpen üdvözlendő. Egy megjegyzéssel kezdeném, ami mindig is felmerült ezzel a tévával kapcsolatosan, hogy egyáltalán szükség van-e mindenre. Valami történt a piacon, ami ilyen termékekkel kapcsolatos, vagy egyáltalán szükség van-e ilyen termékekre a piacon a jövőben? Erre kaptam bizonyos válaszokat. A definícióktól függően a sortolás egy magánjellegű ügylet, és a lebonyolító olyasmit ad el, amivel nem rendelkezik. Ez komoly kérdéseket vet fel, és szerintem szigorúbb szabályozásra van szükség. Ez egy érdekes, izgalmas kérdés, amivel mindenféleképpen foglalkoznunk kell. Mint Bertolt Brecht is felvetette a kérdés, hogy mi a nagyobb bűn, egy bankot alapítani, vagy egy bankot kirabolni. Ez a kérdés számomra többször már felvetődött. Tehát emiatt valahogy így kéne megközelíteni ezt a kérdést is. Néhány kérdést feltettem a jelentéstevőnek, erre vonatkozóan még nem kaptam végérvényes válaszokat vagy véleményt. Úgy gondolom, hogy a bizottság a jelöléssel, a markinggal kapcsolatosan nem kíváncsi, amit kezdeni. A jelentéstevő től pedig most hallottuk, hogy egy határidőt is be lehetne vezetni, a költségeket korlátok közé szorítani. De a kérdés, hogy ennek mi lesz a haszna, milyen hozzáadott értékkel jár ez majd. A bizottság kialakítja a tárgyalási platformot, tehát a kérdés felmerül, hogy szükség van erre az információra, avagy sem. És ez a küszöbb értéke kérdésével is összefügg. Ha az egyik oldalon teszünk valamit, akkor kell-e valamit tenni, annak megfelelő lépést a másik oldalon is, vagy nem. Szerintem a bizottság javaslata nem felel meg az eddig elmondottoknak, hiszen amit be akar vezetni, itt nem akar semmiféle bevezető értéket meghatározni. Tehát ezekről a kérdésekről kell alapvetően eszmét cserélni, hogy mindenre szükség van-e vagy sem. Úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy izgalmas kérdés, amivel foglalkoznunk kell ha abban akarunk megállapodni, hogy a jelölést, a markir, markingot bevezessük, akkor milyen információkra van szükség? Olyan információkra, amelyek alapján pontosan tudjuk, hogy milyen értékekről beszélünk. Ami a küszöbb értéket illeti, hol van ez a érték, hol van a megfelelő észszerű küszöbérték. Ha az előkészítő anyagokat, azaz már vonatkozóan megnézem, akkor ebből sem derül ki semmi. Tehát itt nem tudom, hogy hol húzhatjuk meg ezt az észszerű szintet. Esetleg, ha túlságos magasan húzzuk meg a mércét, akkor a, majdnem minden ügylet ez alá esik, és akkor nincs szükség szabályozásra, vagy ha túl alacsonyra, akkor semmit nem értünk el. Tehát ez egy fogos kérdés. Ha most egy markingot kialakítunk, egy ilyen értéket, azt öt év múlva lehet, hogy felül kell vizsgálni. Tehát arról kell beszélnünk, arról kell vitatkoznunk, hogy ezt a küszöbértéket hol húzzuk meg, illetve hogy szükség van erre, vagy sem. A jelentéstevő nem említett egy másik témát, az egy napon belüli ügyletekről, és a fedezetlen sortolás esetében nem lenne indokolt egy egynapos határidőt meghatározni. Vannak olyan tagállamok, ahol ilyen esetben kivételek érvényesülnek, tehát erről is szót kéne váltani. A CDS-sel kapcsolatosan egyetértek a jelentéstevővel. Itt mindenféleképpen biztosítékra van szükség az esetleges államadósság nem teljesítések fedezésére. Itt el kell kerülni azonban a spe spekulációt, hogy valaki arra játszik, hogy egy államadósság bedől. Ezt más összefüggésből is meg kell vizsgálni mégpedig olyan szempontból, ami nem feltétlenül ezzel a rendelettel függ össze. A Basel 3 értelmében, ha jól értem, akkor az eh, államadóság eh, igen nagy jelentőséggel szerepel. Eh, itt lehetséges, hogy a szerződés módosításáról is szó lesz. Tegnap az a megtiszteltetés ért minket, hogy az eurozóna elnökével erről válthattunk néhány szót, valamint választ kell adnunk arra a kérdésre is, hogy az ESMA milyen szerepet játszon a nemzeti hatóságokkal szemben, vagy az ő viszonyukban. Esetleg tilalmakat is elrendelhet a piaci fragmentáció megakadályozása érdekében, ha jól értettem, akkor a jelentéstevő ezt a lehetőséget sem zárja ki. Én inkább centralista vagyok, semmint, tehát szerintem az egységes európai kezelésre lenne szükség, és nem a fragmentált piacra, vagy a felaprózódott piacra. Tehát azt meg kell határoznunk, hogy a nemzeti hatóságok hatásköre mire terjedjen ki, és az ESMA hatásköre. A kettőt egymás vonatkozásában kell megvizsgálni. Szükség van-e az ESMA-ra, erősebb ESMA-ra van-e szükség, vagy pedig erősebb nemzeti hatóságokra de összességében köszönöm a jelentéstevőnek, hogy egy ilyen nagyra törő ütemtervet tűz ki, és remélem, hogy ezzel el tudjuk kerülni azt a veszélyt, hogy a tanács sarokba szorít minket. Robert, te azt hiszem alapvetően optimista vagy, de ez egy más történet. Előfordult már máskor is, hogy a tanács megajándékozott minket egy olyan tárgyalási pozícióval, amire nem voltunk felkészülve. De nagyon jó, hogy a jó lenne, hogyha a jelentést időben megkapnánk, hogy kialakíthassuk a saját álláspontunkat a tárgyalásokhoz. Gondolom, hogy a parlament ebben a nagyon fontos témában el tud fogadni egy közös álláspontot. A néppárt részéről mi mindent megteszünk, hogy ezt az ambiciózus ütemtervet tartani tudjuk, és hogy időben elő tudjuk terjeszteni a parlament álláspontját a tanács felé. Köszönöm. Köszönöm szépen, Robert. Merci, président. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az első eszmecsere alkalmából Pascalnak is szeretném megköszönni a munkát, és ahogyan ezt a közös feladatot ellátja. Meghallgatva őt annyit mondhatok, hogy nagy részt egy hullám hosszon vagyunk az előadóval. Markus Ferber feltett néhány kérdést, érdekes kérdéseket. Rendkívül relevánsak, hasznosak ezek a kérdések, hogy a reálgazdaságnak szüksége van-e ezekre az, e, az eszközökre, amelyekről itt most a vita folyik. Markus azt mondta, hogy meg kell próbálnunk elérni egy közös álláspontot a parlamenten belül, hogy ne lepjenek meg bennünket a tanácsban a különböző álláspontok. Én úgy látom, hogy nem túl nagy a veszély annak, hogy a tanács közös álláspontot alakítson ki. A jövő évben nem számítok arra, hogy a tanácson belül közös lesz az álláspont annak alapján, amit hallok. A tanácsi munkacsoport szokása szerint általában és most is jelentős nézeteltérésekkel dolgozik. Miért? Mert olyan területről van szó, amelyen rengeteg pénz múlik, sokat lehet rajta nyerni, és sokat lehet rajta veszteni. Ezek a szép pénzügyi eszközök, illetve eladási technikák különösen feszült piaci helyzetben sűrűn alkalmazottak, és csődbe vihetik, illetve felemelhetik az érintetteket. Az amerikai kongresszus döntését követően a Bear, Bear Stearns, illetve a Lehman Brothers csődbe menetele után a kimentés mellett döntöttek, és a fedezetlen sortolást ezért tiltották be ilyen összefüggésben érdemes nemzetközi szinten is látni. A piac nem átlátható, egyetértek ezzel, sőt, még ez is eufemizmus. Ennek ellenére az Európai Bizottság, ahogy már oly sokszor, a káposztát egyszerre megtartani Tehát az a megfontolás, hogy be kelljen-e tiltani, vagy ne tiltsák be a fedezetlen sortolást, valamint az állami CDS ügyleteket és a többi eszköznek az alkalmazását. Én úgy látom, hogy ez a javaslat igazából több problémát vet fel, mint amennyit megold. Egész konkrétan az szerepel itt az indokoló részben, hogy felkértek a, az ingatlan piaci értékelés területén az eszme eh, csoportot, hogy független elemzést készítsen a piac működéséről, és pontosan ez a probléma azokkal, akik az Európai Bizottságnál segítkeznek a különböző irányelvi és rendeleti javaslatoknak az összeállításánál. Itt az utóbbiról van szó. Tehát ezek a független szakértők, itt 20 szakértő dolgozik, és mindenki egytől egyig a pénzügyi ágazatból érkezik, és ott tevékenykedik. Tehát még véletlenül sem elméleti szakember, hanem érdekelt ezekben az üzleti tevékenységekben. és zárójelben üdvözlendőnek tartom bárnyi úr kezdeményezését, hogy a jövőben olyan tanácsadói csoportok létrehozását szorgalmazza, amelynek a tagjai nem kizárólag az érintett piaci szegmensekről érkeznek. Mi a probléma? Az a probléma, hogy a CDS ügyleteknél egyfajta biztosítási összefüggés van a háttérben, de egy meglehetősen sajátos biztosítási konstrukcióra van szó. Azok, akik ezt a biztosítást megkötik, nem kötelesek fedezetet biztosítani. Tehát ennek a csere ügyletnek a vásárlója igazából nem szembesül konkrét kockázattal, mert a CDS általában spekulatív célokat szolgál. A nemzetközi pénzügyi válság azt mutatta, hogy a tétek óriásiak, kolosszálisak, mert a világpénz piacai omolhatnak össze ilyen ügyletek miatt. És a veszteségek akár tízszer akkorák is lehetnek, mint a fedezet. Tehát a valós kockázatot a CDS ügylet keretében akár tízszeresére is felszorozhatják. Azzal zárnám, hogy idézek önöknek egy angol szerző művéből. kérem, hogy vegyék fel a tolmácskészüléket, hogyha Shakespeare nyelvét nem bírják. Idézem. Nem ő, tudom felfogni, hogy miért engedélyezzük a hitel nem teljesítési csereügyleteket a jövőben háttérfedezet nélkül. Mert a fedezetlen CDS ügylet azt jelenti, hogy egy kötvényre biztosítást kötünk, anélkül, hogy a birtokunkban lenne, ez tisztán spekuláció. És Nincs egyetlen kézzelfogható szociális, illetve gazdasági előnye sem. Különösen mivel a fedezetlen CDS ügylet, a CDS ügyletek jó részét alkotja. Nagyon erős az érv a betiltásuk mellett, ugyanolyan erős, mint a bankrablás betiltása mellett. Egy egyetemesen elfogadott biztosítás szabályozási megfontolás, hogy csak azt lehet biztosítani, ami a birtokunkban van. A biztosítás az nem hazárdjáték, hanem kalkulálható kárkockázatot fedez. És idézet vége. A szerző nem egyfajta baloldali szakember, hanem a Financial Times részéről Wolfgang Müncher ennek a témának a, az elismert szakértője. Úgy gondolom, hogy ez egy gondolatébresztő idézet. Érdemes végig gondolnunk, hogy erre a jogszabályra miért és milyen mértékben van szükség. Úgy gondolom, hogy a piac bizonyos típusú szabályozása egyszerűen védhetetlen. És a fedezetlen sortoláshoz hasonlóan azt mondanám, hogy még ez is inkább egyfajta bonmó, mert a piacon elképzelhetetlen, hogy olyasmit adjunk el, amivel nem is rendelkezünk. Például, hogyha az ember ingatlant vagy autót próbál úgy eladni, hogy nem az övé, az börtön büntetéshez vezet. A pénzpiacon meg azt mondják, hogy ez a likviditást javítja. Ebben én nem hiszek. Azt láttuk, különösen a nemzetközi válság nyomán, amely egyébként még véget sem ért, hogy amennyiben a jövőben a likviditás csökkenése, az ingadozások, a volatilitás növekedésével jár együtt. Erre én azt mondom, hogy jó, na és akkor mi van? Az, e- a spekulánsok legfőbb óvatosabbak lesznek. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen, Ole. Köszönöm szépen, mint mindig. Nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam szavait. Néha felmerül bennem, hogy luxemburgi miniszter volt ön, vagy honnan a tapasztalat? Amikor parlamenti képviselő voltam Stockholmban, mindig aggódtunk, hogy más országokba kerül a pénzünk Európában, de azért ez nem volt gond, mert tudtuk, hogy a nyílt, pia, nyitott piacgazdaság nyitott határokat feltételez mindkét irányban, úgyhogy ezt túléltük. Robert, a te kollégáidnak is ezt ajánlom, a szociáldemokratáknak, hogy nézzenek utána ezeknek az aspektusoknak, és nem kell ilyen agresszívnek lenni, hiszen ugyanez volt az elképzelésünk. Soros György mostanában hősnek számít, spekuláns volt, megint használom ezt a szót, spekuláns, az Egyesült Királyság és Svédország ellen milliárdos lett, úgyhogy most ő diktálja a játékszabályt ez rossz volt az én országom számára, nem beszélek az Egyesült Királyságról. Én akkor a pénzügyi bizottságban voltam, 500% volt az a kamat láb, elvesztettünk több ezer munkahelyet, felszaladt a, az alapkamat, de ez volt az alapja annak, hogy megváltoztattuk az országunk működését. És most, amikor súlyos problémákkal küzdik Európa többi része, a 90-es évek fejleményei miatt pontosan jobb helyzetben vagyunk. Nem mindig rossz, hogyha valaki rámutat, hogy milyen felelőtlenül viselkedik valaki más. Ebben nem vagyok biztos, hogy ez rossz volna, sok problémával találkoztunk, de, és ezt egyébként Beresz asszony jelentésében is szerepelt, és nagy többséggel meg is szavaztuk ezt, vagyis, hogy nem egyetlen egy kérdésről van itt most szó valóban. Talán ebben a szakbizottságban megemlíthetnénk ezt néha, hogy itt különböző nézetek és körülmények összejátszásáról van szó és európai politikusok is viselnek bizonyos felelősséget ezért. Konfen úr, végső soron úgy gondolom, hogy végső soron konszenzusra jutunk, ezzel kezdeném, de talán az előtt még meg kell fontolnunk módosító indítványait, de úgy gondolom, hogy végső soron konszenzusra juthatunk. Ha jól értettem az előző felszólalást, ön azt kérdezte, hogy erre szükség van-e? Most nem tudom, hogy a sort ügyletekre vagy a csupasz sortolásról beszélt. Ez a, mark, az a piac dolga, hogy eldöntse. Én most a szociális piacgazdaságot akarom megvédeni, ezért kerültem a parlamentbe. Hogyha minden érvedet elfogadnám, akkor nagyon unalmas lenne ez a vita jogom van mindezt elmondani, ezt neked is el kell fogadnod. Az én tapasztalatom az én országomból ez bizonyítja. Talán szociáldemokrata kollégáidat meg kellene kérdezned, hogy mi történt Svédországban ebben a néhány évben. Kérdésem, hogy szükségünk van-e egyáltalán erre a jogszabályra? Ez a nagy kérdés a bizottság irányában. Európa állampolgárai ezt kérik? hiszen gyakran ilyen kérdéseket tesznek fel. Mikor teszik fel önöknek ezt a kérdést, hogy miért nem tiltják már be a csupasortolást? Minden nap ilyeneket kérdeznek, gratulálok a választóihoz. Persze, tudnunk kell, hogy most ez rossz egy működő piacon. Az én országomban nem volt ez rossz, és nem tudunk mindent kivédeni. Amikor a válság a legsúlyosabb időszakait eh, élte, akkor nem volt ilyen tiltás. Azután Németország betiltotta, és súlyos problémákat okozott. Igen, problémákat okozott, különösen a kis országok, a kis piacok számára. Lehet, hogy ez nem gond Németországnak. De így történt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy valamiféle harmonizált jogszabályalkotásra van szükség, ebben egyetértek. De különböző javaslatokat is figyelembe vehetünk, én kíváncsian hallgatom ezeket. Goebbels úr, és talán te, Márkusz, te is bizonyítékokkal kell, hogy szolgálj. Én ezt már régen kérem mondjanak arra példákat, hogy mikor okozott kárt a csupa sortolás. Bizonyítsák be. Konkrét példákat kérek. De amit ön most mond, ez nem csupa sortolás volt, hanem egyfajta kombináció volt. A mac Frenimáknak azt mondták, hogy mindenkinek hitelt kell adni, még annak is, aki nem engedheti meg magának. Ebből jött a probléma. Kérdés, hogy jó-e a short tranzakció a piac számára, nem tudom, de a tapasztalatom az az én országommal kapcsolatosan, az én országom és a mi piacunk azt gondolja, hogy ez jó, és a piacot fékezné ennek a betiltása, de nagyon kíváncsian várom és hallgatom az érveket. Hogyha azt mondják, hogy átláthatóbbá válik a piac, ez vonzó számomra is, az átláthatóság. Akkor beszélhetünk a küszöbértékekről, illetve az úgynevezett flagging rendszerről és a jelentéstételi rendszerről. Mindezeket a kérdéseket megtárgyalhatjuk, de ne kezdjük azzal, hogy be kell tiltani ezt a tranzakciót. Itt le is zárnám a felszólalásomat, úgyhogy én azt mondom, hogy mondjanak jó példát, a léma testvérek esetén nem jó példa. Adjanak konkrét magyar problémákat, görögöt nem fogadok el. tolmács helyesbit, európai problémákat mondjanak, görögöt nem fogadok el. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Nagyon érdekes volt ez a felszólalás. Szájed szót kértél? Köszönöm szépen, és mindig jó, hogyha ezt a Göbel-Schmidt eh, duót követhetem, és remélem, hogy én közvetítem majd az észszerűség, a józanság szavát. Kafargőböz úr felszólalása nyomán úgy gondolom, hogy ezek nagyon hasznos felszólalások voltak. Voltak eh, érdek eh, véleménykülönbségeink, de jól tudtunk együttműködni, majd meglátjuk a jövőben ez hogyan folyik tovább. Üdvözlöm a bizottsági javaslatot. Ez a mi vitánknak az eredménye volt. Nagyon örülök, hogy megfelelő vitát tudunk erről folytatni az EFMD keretében, és ezt horizontálisan meg tudjuk tenni. Éppen ezért üdvözlöm ezt, és remélhetőleg kérdésekre is lesz idő. Nagyon helytálló, hogyha nagyon helyes, hogyha kérdéseket fel tudunk tenni, a piac is ezt teszi, a válaszokat pedig keressük. Nekem is vannak kérdéseim a vita kapcsán. Nézzük meg a pozitívumokat, negatívumokat, nézzük meg az előnyeit a sort ügyleteknek. Én nem mondanám, hogy egyértelműen rossz ez. Miért akar valaki valamit eladni, ami nem is az övé? Ez nagy kérdés. Sok mindenki ad el olyasmit, ami még nem az övé. Például a termelők, a mezőgazdasági termelők is eladják a terményüket még mielőtt megtermett volna, úgyhogy azért ezt ne tiltsuk be vannak olyan piacok, ahol működik ez a fajta sortolás, és likviditást is nyújt a piac számára. Lehet, hogy azt mondja, hogy nem jó ez, de ez tény. Azt szoktuk mondani, hogy a kanári madarak a bányában van egy ilyesfajta hasonlat. Például, amikor a túlinflált eszköz árakkal kell szembenézni. Például az Enron, a Velko, a Tyco esetében, vagy a Lehman testvérek esetében több évig folytathatták ezt a gyakorlatot, ami még nagyobb problémákat okozott, és így aztán csökken hát a buborékok kialakulásának az esélye. Egyetértünk abban, hogy javítani kell az átláthatóságot. Ez minden esetre igaz, és ezt a bizottságunk bizonyára elfogadja és fontos információkra van szükségünk a kockázatok feltárása érdekében. Ahogy a Nolle is elmondta, fel kell tennünk ezeket a fontos kérdéseket, hogy kell -e ez a rendelet, hogyha van ilyen rendelet, akkor ki tudjuk -e ezt, ennek a hatáját ilyen univerzális módon terjeszteni, ingatlan alapokról is beszéltünk, hogy ezeknek kell ezekre kell -e vonatkozniuk az eh, előbb említett jogszabálynak, úgyhogy ezek is jó példák arra, amikor bizonyos területeket mentesítettünk a szabályzás hatálya alól. De azért vannak olyan aspektusok, amelyekkel kapcsolatosan van kérdésem. Például maga a definíció, vagyis a csupasortolásnak a definíciója. Van, aki megvédte, van, aki tiltani akarja, de hogyan határozzuk meg egyáltalán ezt a fogalmat? Akkor beszélünk egy tartalék alap kialakításáról. Ez mit jelent különböző joghatóságok alapján arról nem lehet, hogy ez a likviditás blokkolását idézné elő? vagyis nem egyfajta megállapodásról van itt szó a mögöttes eszközzel kapcsolatosan? Ami a közzétételt illeti, illetve a nem kívánatos következményeket, ez már egyfajta olyan viselkedéshez vezet, amit pontosan el akarunk kerülni, vagyis egyfajta csorda szellemhez. A túlinflált részvények esetében felmerül a kérdés, hogy ezt a fajta kutatási eredményt meg kell -e osztani másokkal, a nagy kereskedőházakkal például. Aztán az eszmával kapcsolatosan is vannak fenntartásaim, már ami ennek a szerepét illeti. Úgy gondolom, hogy az eszmának olyankor kell hatáskört adni, amikor határon átnyúló vita van, vagy egy válsághelyzet, sürgősségi helyzet. Aztán a flagginggel kapcsolatosan sok kérdésem van, hogy mennyire fontos, illetve mennyire pontos az az információ, amit ez a fajta jelzőrendszer tartalmazna, és ez arányban áll le a költségekkel. Aztán van néhány kérdésem, olyan tekintetben, hogy milyen adatok állnak rendelkezésre az részvényárak volatilitásával kapcsolatosan. Jó lehet ez a javaslat, de mi van az ingadozó áru részvényekkel? Mi van az alulárazott cégekkel, ahol csökken 10%-kal mondjuk az árfolyam? Ezt a kérdéskört is meg kell vizsgálni. Aztán a kötelező vásárlás T plusz négy napra, ez egy olyan probléma, amit meg kell oldani? Én erre bizonyítékot szeretnék le. Ha van, akkor jó, de jó lenne, hogyha bizonyítékokat, tényeket is lehetnánk ezekkel a problémákkal kapcsolatosan. Aztán van még valami, ami zavarhoz vezet néha, mint a korábbi vitával kapcsolatosan is, az e FMD-vel kapcsolatosan. Vagyis, hogyha a shorting, sortolás híreszteléseken alapul, akkor a piacnak kell ezt ellensúlyoznia. Vegyük figyelembe ennek a rendeletnek a következményeit, tegyük fel azokat a kérdéseket, amelyeket a piac is feltesz. Nézzük meg, hogy milyen kereskedői tevékenységekre vonatkozna ez a rendelet, milyen költségekkel járna, és valóban nem tenné-e az EU-t kevésbé versenyképessé. Lehet, hogy szórakoztató egy ilyen vita, de nagyon fontos, hogy az átláthatóságot és a túlszabályozás veszélyét elkerüljük. Kuter úr. Köszönöm, elnök asszony. Az árnyék jelentéstevőnk, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik, ma sajnos nincs itt, egyéb eh, elfoglaltsága miatt. miatt éppen ezért eh, engem kért meg, hogy eh, a nevében néhány megjegyzéssel éljek. Először is Ole Schmidtre reagálva valóban egy kis felélénkítette a vitát ez a hozzászólás, hanem is ugyanabban az irányban haladunk. Lenne néhány kérdésem. Említette, hogy bizonyos piaci folyamatok társadalmi változásokat is hoztak Svédországban. Volt egy időszak, amikor százezer volt a munkanélküliek száma. Szerintem ezt a szempontot is meg kéne vizsgálni, hogy mi történik azokkal, akik elveszítik az állásukat a válság következtében, és a megtakarításaik is, a nyugdíjalapokban fektetett megtakarításai is veszítettek az értékükből, tehát nem mondhatjuk csak, hogy majd a piac kiigazítja ezeket a dolgokat, és választ ad arra, hogy ezekre a termékekre szükség van-e vagy sem. Tehát szerintem erről nem kéne vitatkozni. Amit elmondott a piacgazdaságról, amögött az is meghúzódik, hogy nem mindenben tud megoldást adni a piac. El kell döntenünk, hogy mi az észszerű és mi nem. Ami minket illet, úgy kell eljárnunk, hogy az emberek ne veszítsék el az állásukat, a nyugdíj alapokba fektetett megtakarításaik ne veszítsék el az értéküket. Ez egy óriási feladat. És szeretném hangsúlyozni ennek szellemében, hogy ebben az irányban mi is együtt fogunk működni és támogatni fogjuk, amit Robert elmondott. A német köztársaságban is voltak, akik azt támogatták, hogy a piacokat nyissuk meg ilyen termékek előtt, tehát itt nem kéne talán eltúlozni a múltat, hanem világosan kéne látni a helyzetet és a célokat megfelelően fogalmazni. Én még arra szeretnék utalni, hogy a sortolás, a fedezetlen, de azt is meg kell nézni, hogy Merkel asszony ebből mit, vagy ezzel mit kezdett. Reagál a hozzászóló egy mikrofon nélkül elhangzott megjegyzésre. Még annyit szeretnék elmondani, hogy a fedezetlen sortolás számunkra teljesen egyértelmű spekulatív termékek, a mi frakciónk ezt így látja, és itt a biztosítások volumenéről is szó van, ami az Egyesült Államok államháztartásának többszörösére is rúgnak. Tehát végül is ezek a spekulatív termékek váltották ki, vagy eredményezték a válságot. Úgy gondolom, hogy itt a szabályozást mindenféleképpen biztosítani kell, és ebben az értelemben támogatjuk ezt a témát, illetve Pascal által elmondottakat. Úgyhogy konstruktívan együtt fogunk működni a jelentéstevővel. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, Jean-Paul. Merci, Madame la Présidente, d'abord. Euh, Köszönöm, elnök asszony. Először is nincs kétségem afelől, hogy Pascal politikai irányából az következik, hogy a kérdéseket jó irányba viszi előre. Ugyanakkor Márkusz is jó kérdést tett fel. Erre igyekszem válaszolni röviden. Először is a politikai frakciónkban szociális piacgazdaságról beszélünk, de nem véletlenül használjuk a szociális jelzőt. És ezt figyelembe kell venni. Meg kell vizsgálnunk, hogy a pénzpiacok hogyan működnek, mely eszközöket célszerű szabályozni. És ez egy alapkérdés manapság. Úgy gondolom, hogy nem szabad szemet hunynunk a felett, hogy a válság még nem múlt el. Mi itt könnyen ülünk, biztos munkahelyünk tudatában. És vesszük higgadtan fontolóra ezeket az ügyeket. Akár technikai részletekbe is belebocsátkozva túlzott részletességgel. csütörtökön az AIFM irányelv szavazása ilyen körülmények között zajlik. És úgy gondolom, hogy itt politikai állásfoglalást kell kialakítanunk. A rendelet részleteibe csak úgy érdemes belebocsátkoznunk, hogyha ismerjük a háttér megfontolásokat, illetve szándékokat. Tehát, hogyha a parlament úgy látja, hogy hasznos kitűzni bizonyos célokat, és tartani magunkat hozzájuk, akkor érdemes megvizsgálni az egyébként kiváló bizottsági javaslatnak a részleteit. Schmidt úr álláspontját némileg osztom, de úgy látom, hogy minden hétvégén találkozva a választóimmal Normandiát képviselem, illetve alsó és felső Normandiát, két régiót, és sok kérdést kapok a polgároktól, különböző gazdák, szakmunkások tesznek fel nekem kérdéseket, nem bocsátkoznak a sortolás technikai részleteibe, hogy fedezetlen vagy fedezett, azt kérdezik tőlem, hogy mit tesznek önök ott Európa irányítóiként, hogy az abnormális technikákat megakadályozzák. A kiváló Michel Barnier biztoshoz hasonlóan fontosnak tartom a keretek kialakítását, ez már meg is történt, és most szállítjuk az első téglát ebbe az építménybe, ahogyan Robert is utalt erre. A nemzeti hatáskörök mentén különböző megfontolások alakulnak ki, és óriási pénzek múlnak ezen. A belga elnökség feladata nem könnyű. Tehát nem szabad tönkretennünk egy működő rendszert, de a cél, hogy működhessen a piacgazdaság, úgyhogy a munkahelyek lássák ennek a hasznát. Márkusz, a kérdésedre politikai értelemben annyit tudok mondani, hogy előre kell haladnunk ebbe az irányba, és parlamenti képviselőként teljesíteni a kötelességünket. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy megjegyzést szeretnék tenni. Sokat beszélünk a fedezetlen sortolásról, arról, hogy ez micsoda egy rossz, spekulatív törekvés. 50 éven át a szovjet hatóságok mindig is azt mondták, hogy a spekuláció egy elvetendő gonosz. Úgyhogy ezt hallva nagyon örülök. Viszont azt tisztán kell látnunk, hogy körülvesz minket a spekuláció. Mindenki, aki alapokba fektet, arra játszik, hogy majd a befektetők jól bánnak a pénzükkel jól sáfárkodnak a pénzükkel. Ugyanúgy egy gazdálkodó is arra játszik, úgymond, vagy spekulál, hogy olyan lesz az időjárás, illetve a talajviszonyok alapján majd olyan árakat tud elérni, ami számára kedvező. Tehát mindannyian spekulálunk, majdnem, hogy állandóan. Éppen ezért a vitát nem a spekulációra kéne kihegyezni, és hogy a fedezetlen sortolás pusztán a spekulatív jellege miatt rossz, mert akkor szerintem nagyon ingoványos talajra tévedünk. A vitának inkább arra kellene összpontosítania, hogy milyen rendszer szintű problémát okoz a short selling, a sortolás a piacon. És hogyha valamilyen szabályozást be akarunk vezetni, akkor abban nem elsősorban a spekulációt kell, mint egy rossz gyakorlatot elvetni. Ezeket az érveket a szociális értékekkel kapcsolatosan meglehetősen furcsán nézem. Szerintem azt kellene nagyon komolyan venni, hogy milyen rendszer szintű következményekkel jár a sortolás, és hogy ezek valóban károsak-e, részlegesen károsak-e, vagy valamit mumusként beállítunk, mert valamit most akarunk tenni, és akkor vegyük elő a sortolást, mert az olyan rossz dolog, és pusztán ezért elítéljük, el, betiltjuk. Most nem kívánok állást foglalni egyik vagy másik érv mellett, de minden esetre azt hiszem, hogy az érzelmektől mentesen kellene vizsgálni ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Thank, you very much. I've put myself on the speaking list and then... A hozzászólók listáját először végigveszek, és utána a bizottságnak adom meg a szót. Örültem, hogy a jelentéstevő jelezte, hogy intelligens módon, a tények alapján fogja megvizsgálni a kérdést a bevált gyakorlatok alapján, olyan országok gyakorlat alapján, ahol van ilyen ellenőrzés. Itt említették az IFM e irányelvet is, tehát meg kell vizsgálni azokat az országokat, eh, ahol a fedezeti alapok, illetve az asset stripping különös eh, gondot jelent. Gyakorlatilag nem volt semmilyen olyan eh, üzleti kódex, ami megakadályozta volna, hogy a fedezeti alapok közvetlen kapcsolatba lépjenek a magánbefektetőkkel, vagy vannak olyan esetek, amikor a részvényeseket nem terheli közétételi kötelezettség. Más országokban viszont vannak ilyen szabályok. Tehát mielőtt kiöntjük a gyereket a fürdővízzel, szerintem jó lenne megnézni, hogy egyáltalán a gyakorlatban mi létezik, és ami esetleg akadályozhatja a rossz folyamatok kialakulását. A piacok nagyon kemény feladatot látnak el, és vannak olyan gyakorlatok, amelyek jók, amelyek nem annyira jók, viszont a piaci fegyelmet nem tudjuk úgymond kiszabályozni. Még akkor is, hogyha esetleg azt mondjuk, hogy ez esetenként túl szigorú. A sortolás esetében is eh, voltak olyan esetek, ahol az eh, fegyelmező jelleg a piacnak működött. Kezetül pedig eh, a fedezetlen államadósság CDS-ek esetében, a derivatívák összefüggésében van, aki ilyen biztosítást köt, de mégpedig azért, mert az adott országhoz, és nem a papírhoz, nem az értékpapírhoz fűződik érdeke. De ezt lehetne szabályozni mondjuk egyfajta derivatíva indexel is, de akkor egy eléggé fura helyzetbe kerülünk, mert akkor hogyan befolyásolja ez az index majd a kötvényárfolyamot? Tehát nem tekinthetünk el attól, hogy a befektetők milyen bizalmat táplálnak egy adott országgal szemben. Nem tudjuk ezt leválasztani, hogy mi történik a derivatíva indexel. A kamat lábra ez mindenféleképpen hatással lesz, és nem tudjuk kikerülni, hogy ha az egy adott ország nem jól viselkedik, úgymond, akkor a piac magasabb árat fizettet vele. Úgyhogy nagyon körültekintően kell megnéznünk, amikor azt nézzük, hogy egy fedezetlen CDS mögött milyen érdekek húzódnak meg. Nagyon nehéz eldönteni, hogy mi az indokolt, mi nem indokolt, mi a legitim és mi nem. Tehát mielőtt azt mondjuk, hogy ezeket a dolgokat be kell tiltani, szerintem még sok dolgunk van, sok mindent meg kell vizsgálni. Ugyanis sok minden, ami itt elhangzott a fedezetlen CDS-sel kapcsolatosan, ezeket nem támasztja feltétlenül alá az adatok sora. Az emberek rengeteg újságcikket olvashattak elől, erről, de hát sajnos attól tartok, hogy ennek nagy része hát nem igazán helytálló. A bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony, örültem, hogy a bizottság javaslata ilyen vitát serkentett. Három kérdésre szeretnék kitérni. Először is, Ez nem egy hirtelen reakció volt a bizottság részéről. 2008-ban indult ez a vita, és azt forgalmaztuk a jogalkotóknál, hogy egy közös megoldást alkossanak az arbitrás esetében. Ugyanakkor más országokban, például az Egyesült Államokban is igen drasztikus intézkedéseket foganatosítottak a jogalkotók. A vita természetesen tavaly ősszel elmélyült. Egyetértek néhányukkal, akik azt mondták, hogy a helyzet igen rossz volt, nem csak kisebb országokban, hanem nagy országokban is, ugyanis néhány rossz eszköz megfertőzte Európát. Nagy tagállamok gyorsan reagáltak, más országokban igen hangosan panaszkodtak. Mindenesetre a bizottság lépett, és az európai értékpapír szabályozók javaslatai alapján. Különböző tudományos tanulmányok is készültek, illetve a közvéleménnyel is konzultáltunk kb. 5-6 hónapos időszakban. Tehát ennek az egész témának már hosszabb múltja van. Tudjuk, hogy ez egy sürgős ügy. És örülünk, hogy önök is szeretnének gyorsan lépni, hiszen egyértelmű jelzést kell a világ felé is közvetítenünk, hogy mi történik a piacon. Arra a kérdésre, hogy ezekre szükség van-e, a válaszom az, hogy természetesen igen. Ha megnézzük a javaslat szakmai részleteit, itt három lábon áll a dolog. Az átláthatóság, a biztonsági háló és az úgymond vészhelyzetek. De hát a koordináció is legalább ennyire fontos, majd erre visszatérek. Az átláthatóság több, mint szükséges. Már megkezdtük a jogalkotók alapvitát, és úgy láttuk, hogy egyfajta tyúk-tojás problémába ütköztünk. Az emberek nem rendelkeznek tényekkel arról, hogy mi történik a piacon, egész egyszerűen, mert nem közöltek ilyen információkat, de lényeg az, hogy előre kell lépnünk, valamilyen eszközökre van szükség az adatgyűjtés, az információgyűjtés érdekében. Úgy gondoltuk, hogy egy teljes körű javaslatot fogunk készíteni. És önmagában az átláthatóság nem elegendő, éppen ezért vezettük be a biztonsági háló koncepcióját, és különböző szükséghelyzetben foganatosítandó intézkedésekre is gondoltunk, tehát megvan a javaslatban a lehetősége, hogy a CDS-ek esetében is előírjuk a közzétételt. Az ESMA-val kapcsolatosan pedig azt mondanám, hogy a javaslat nem lenne teljes anélkül, hogy az e ESMA-nak megfelelő koordinációs szerepet szálljunk. Itt nem a szubszidiaritás kérdéséről van szó, a koordinációra szükség van, hiszen egységes belső piacon vagyunk. Végezetül pedig megfelelően egyensúlyban van-e a javaslat? Ami a, követ, a fő rendelkezéseket illeti, igen. De a kalibrációs flagginget illetően a küszöbértékekkel kapcsolatosan a jogalkotók is kritikusként jelölték meg ezt, tehát itt az érzékeny pontra tapintunk rá. Ezzel majd természetesen még részletesebben foglalkozunk. Ami a jelentés tételi kötelezettséget illeti, ez is egy olyan fontos részlet, ami a jogalkotásnál elengedhetetlen. Köszönöm szépen. Lezárásul Pászkálnak adom meg a szót. Egészen gyorsan, röviden szeretném megköszönni az elhangzottakat, illetve két műszaki természetű kérdés után politikai, illetve filozófiai ügyekkel is szeretnék foglalkozni, hozzá téve egy olyan megfontolást, amit az első bevezetőmből kihagytam, és ez egy piaci megfontolás. A szöveg erre is vonatkozik el szeretnénk kerülni a piac túl nagy mértékű alakítását, vagyis hogy néhány piaci szereplő formálja a piacnak a folyamatait. Mert a piac csinálók fogalom alatt futnak ezek a nagy szereplők, és ez veszélyes lehet a többi szereplő számára. A szöveg úgy gondolom, hogy nagyon jó definíciót biztosít ahhoz, hogy elkerüljük a verseny torzulását. Markus Ferber felvetésére szeretnék annyiban reagálni, hogy az Európai Bizottság javaslat egy fontos kérdést igyekszik rendezni, és valóban pontosan meg kell fogalmazni ezeket a kifejezéseket, illetve meghatározásokat. Tehát gyakorlati és információkkal kell kiegészíteni ezt a szöveget. Ole Schmidtnek mondom a következőt. Minden alkalommal meglep, amikor azt hallom, hogy a liberálisok az átláthatóság ellen emelnek szót, mert ez az egyik alapvető liberális érték. És kinek lehet hasznos a fedezetlen sortolás? Ki húzza a hasznát, kinek a kárára? a rövid távú érdekekben gondolkodok, a hosszú távon gondolkodok, e, kárára dolgoznak. És úgy gondolom, hogy a hosszú távú befektetőket kell védeni, nem a rövid távúakat a piacon. Elnök, köszönöm. Nos, a jelentés tervezetét december 13-án fogják majd megvitatni, és ebből adódóan január 11-e a módosítások határideje. A módosítások tárgyalása február 10-én következik, a szakbizottsági szavazás az február 7-e, és valamikor ezután a plenárison látom, hogy bólogat az előadó. Tehát valóban így néz ki az ütemezés. Most az ötös napi rendi pontra szeretnék visszatérni. Bizonyos iránymutatások alkalmazás az államilag támogatott exporthitelek terén, és Arthur Karins témája ez, aki úgy látom más beszélgetésben vesz most részt. Szajed. Karinsz úrra szükségünk van hogy bemutassa a véleményét. Tehát az ötös napi rendi pontról van szó, ami az ön témája. Igen, köszönöm. Röviden szeretném ezt megfogalmazni, úgy látom, hogy valamennyien egyre fáradtabbak vagyunk. A jó hír a jelentésben, hogy csak 13 módosító indítvány született. Tehát egész röviden. Nem fogok részletekbe belemerülni úgy gondolom, hogy a 4-es, 5-ös és 8-as módosító indítvány nagyon hasonló. Hasonló a szellemiségük. Alapvetően arról szólnak, hogy amikor az EU tagállamok az exporthitel ügynökségek segítségével együtt dolgoznak, akkor az EU értékei mentén tegyék ezt. Szerintem könnyen lefedhető mind a három egy kompromisszummal. Az ötös módosító indítvány illetve elnézést javítja magát, a hetes módosító indítvány tulajdonképpen más szavakkal újra fogalmazza Berman úr módosításáról van szó, tehát a megállapodás főrendelkezését fogalmazza újra. Én ezt nem gondolom ellentmondónak, tehát támogatható. A kilences módosítás a parlament, illetve a bizottság felé éves beszámolókat sürget a tanács részéről. Ez sem mond ellent a szövegnek, ez sem eh, jelent gondot. Aztán a 10-11-13-as módosítások tremosa úr, illetve Lambert úr az ALDE és a zöldek részéről, ez két párhuzamos módosítás átláthatóságot plusz intézkedéseket szorgalmaznak az egyes melléklethez képest. És azt írják, hogy az exporthitel ügynökségek mérlegen kívüli eszközeit is átláthatóvá kell tenni. Az átláthatóságra vonatkozó általános vita alapján én úgy látom, hogy ez támogatható. Lamberts úrtól szeretnék kérdezni. Nem csak ezt javasolja, hanem egy másikat is, ez a 12-es módosító indítvány azt mondja, hogy azok a vállalatok, amelyek exporthitelt vesznek igénybe, az adózás előtti, illetve utáni nyereséget is meg kell, hogy adják országonként. Én úgy látom, hogy ez nehézkes megoldás lenne, és haboznék támogatni. A többiek esetében kompromisszumot látok, lehetségesnek gondolom hogy megállapodjunk, és a szakbizottság támogathatja ezeket a módosításokat. De a 12-es módosító indítványnak a kettes szakasza kapcsán én habozom. Habozok ebben az ügyben. Köszönöm. Okay. Um, Mr. Elnök úr, Börmen urat kérném meg, hogy mondja el a felszólalását. Egészen röviden. Köszönöm szépen az előadó úr válaszait. Ez vigasztaló, amit elmondott. Azt is megértem, hogy allergiás a túl korlátozott piacra. Én magam is három évet töltöttem a Szovjetunió fennhatóság alatt, tehát tudom, hogy miről beszél. Ugyanakkor én szerintem van egy nagyon jó megállapodásunk, illetve egy kiváló szerződésünk, amely az exportétel ügynökségen keresztül is működésbe hozható, és kellő átláthatóságot biztosít. Szerintem holnap könnyen megállapodhatunk. Köszönöm. Köszönöm, Ramon. Köszönöm, Sikluna úr. Annyit szeretnék elmondani egyetlen percben, hogy egyetértek az előadó véleményével. Annyiban, hogy most jó helyzetben vagyunk, hogy megtaláljuk a kompromisszumot a különböző frakciók véleménye között. És azt is elmondanám, hogy például a 12-es módosító javaslatban, ennek is a második pontjában, én azért kiegészíteném a szöveget azzal, hogy nagy vállalatokra vonatkozik csak ez, vagyis, hogy nekik kell országonként bemutatniuk pénzügyi eredményeiket. Nagyon fontos, hogy a kisvállalkozásokra ne rójunk bürokratikus terheket. Filip nincs itt, de a, az ülés előtt beszéltünk, ő is egyetért ezzel, hogy ne növeljük az európai vállalkozások adminisztratív terheit. Az átláthatóság nem hat ellenében a az üzleti tevékenységet támogató megközelítésnek, úgyhogy el kellene kerülni ezt a fajta többletterhet. Ebben egyetértünk egyébként. A négyes módosítással kapcsolatosan Jürgen Krute módosítójával talán változtatni kellene a terminológia használaton. Ő azt mondja, hogy a shell szót használjuk itt. Talán jobb volna, hogyha másképpen fogalmaznánk, és azt mondanánk, hogy figyelembe kellene vennünk ezt és azt, stb. Én úgy gondolom, hogy rugalmasabb volna ez a megfogalmazás. El kell kerülnünk azt, hogy korlátozzuk az európai vállalkozások lehetőségét az exportálásra. A többi módosítást nagyjából el tudjuk fogadni, készen állunk arra, hogy ezeket megtárgyaljuk, és gyorsan kompromisszumra jussunk. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy eh, erről majd beszélhetünk az előadók közötti megbeszélésen. Jó, akkor úgy látszik, hogy a többi árnyék előadó nincs is jelen. Egy nehézség volt, vagyis, hogy előre hoztuk ennek a témának a tárgyalását, úgyhogy lehet, hogy lemaradtak róla, de hát most már ez a helyzet. Szeretné-e lezárni a témát? Igen, majd holnap találkozunk és beszélünk erről. Szerintem nem lesz gond a 12-es módosító második része Lambert úr módosítása, hogy ez most legyen egy közös szöveg. Meg fogjuk ezt oldani, a kollégáimmal egyeztetünk majd. Holnap találkozunk, szerintem nem lesz ebből gond. Köszönöm. Jó. Akkor emlékeztetném önöket, hogy az Ekonban november 22-én szavazunk, a vezetőbizottságban december 1-én lesz a szavazás, és valamikor januárban szavaz a plenáris ülés erről a témáról, persze már jövőre. Jó, éppen időben érkezett a következő témánk a hitelminősítő intézetekről szóló rendelet módosítása, 1060 per 2009-es rendelet. Itt van az előadó, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy látom, hogy lelkes és résztvevőkkel teli a terem, de hát ez az én hibám, mert nem tudtam ideérni úgy, ahogyan kellett volna, úgyhogy elnézést kérek. A nap végére sikerült végül. Úgy látom, hogy maradtak, bár nem sokan, akik még érdeklődnek a téma iránt. Egyet látok itt konkrétan, Klutur. Tehát elnök úr, egészen röviden szeretném összefoglalni a témát, mert szerettem volna külön választani a mai szavazást, illetve a tegnapi vitát egymástól, hogy a kompromisszumos módosító indítványokkal érdemben tudjunk foglalkozni, de ez nem volt lehetséges. Az árnyék előadókkal együttesen dolgoztuk ki a kompromisszumoknak a szöveget. A, az előadó, most itt egyeszem harmadik személyben fogalmazok magamról, az előadó kész elfogadni ezeket az elképzeléseket, és el kell választani egymástól a felügyeleti kérdéseket, mert ez a bizottság alá tartozik, és két másik kérdés jelenik meg a minősítő intézetek körül. A az értékelésnek a kerete, illetve az államadóságnak a minősítése európai eh, szinten. És kiváló kollégám Wolf Klintz jelentése foglalkozott ezzel tegnap. 2011 harmadik negyedévére eh, tette ennek a témáját, és ezúttal arról van szó, hogy az európai szintű felügyelet elve az, amivel foglalkoznunk kell, és az Európai Parlament a 2009-es eh, rendelet alapján jár el. Röviden emlékeztetnék a fő pontokra, amelyekről álláspontot kell kialakítanunk. Először is tisztázni kell az annak a rendszerét, amelyben a hitelminősítő eh, intézet harmadik országok esetében engedélyezhet bizonyos minősítéseket. És amennyire emlékszem, ennek is én voltam az előadója. A jogalkotás szakaszában az volt a szándék, hogy ez így működjön. Gyengélkedik a hangom, ezért is nem tudtam korábban itt lenni délelőtt, és európai szintű szabályozásra van szükség, egységes eljárásra. Két periódust megkülönböztetve. Az első időszakban a hitelminősítők a nagy ügynökségek, ugye tudjuk, hogy világméretekben három van, e, ennek a háromnak az adataiból dolgoznak. Aztán 2011. júniusát követően figyelembe kell, hogy vegyék a harmadik országok, illetve Európai Uniós tagállamok bizonyos kritériumok szerinti adatait is. Nem szabad összekeverni ezt a két időszakot. Ezt szükségesnek látom tisztázni. Ez tehát a kompromisszumnak a lényege. Aztán a 8A, illetve B pontokat illetően az információk struktúrát kezelése, a minősítő intézetek esetében az adatokhoz való hozzáférés és a versenytársakkal való adatkapcsolat ezt teszi lehetővé a kiválasztott intézetek számára, hogy spontán értékelést hajthassanak végre. És ez megnyitja a versenyt, plurálissá teszi a piacot, több szereplő végezheti ezt a munkát. Ugyanezt a szöveget az Egyesült Államokban is megfogalmazták, bevezették, de nem hozott kedvező eredményeket. És gyakorlatilag úgy néz ki, hogy az USA-ban ugyanazok az intézetek érintettek ezen a területen, mint amelyek Európában is végeznék ezt a feladatot. És 2012. július 1-ével lépnének életbe ezek a módosítások, 2014. júliusában pedig felülvizsgálnánk a szabályozás eredményét. Aztán a, az eszmával kapcsolatban a hatáskörökről folyik még a vita, és nagyon helyesen jelezték néhányan, hogy nem csak három óriás minősítő létezik világméretekben, hanem különböző országokban kisebb intézmények is foglalkoznak ezzel. Az ESMA egymagában a nemzeti hatóságok nélkül nem tudná ellátni ezt a feladatot. 2009-ben más volt a szándék, a parlament állást foglalt, és nem az volt a szándék, hogy a nemzeti hatóságok kezébe adják az összes jogkört, és az ESMA ott marad hatáskör nélkül. Széles körű megállapodás alapján éppen az ESMA látná el ezeket a funkciókat, illetve az illetékes hatóságokat ő bízná meg bizonyos feladatokkal. Például az ellenőrzések feladata lenne ilyen, illetve a különböző feltételeknek a teljesülés vizsgálata. Tehát én úgy látom, hogy értelmetlen blokkolni ezt a javaslatot, mert hogyha a nemzeti hatóságok azt mondják, hogy a rájuk ruházott funkciókat be tudják tölteni, akkor ezzel nincsen semmi probléma, csak az erőforrásokat kell elosztani az ESMA, illetve a nemzeti hatóságok között. De ezt a közcélú szolgáltatást szerintem ez nem akaszthatja meg. Aztán kirendelkezik a szankcionálás jogkörével a rendelet értelmében. Én úgy gondolom, hogy jogtechnikai oka volt annak, illetve a bizottság óvatosságból gondolta, hogy a központi ügynökség kezébe kerüljön ez a jogkör. Tehát az ellenőrző hatóság legyen a szankcionáló hatóság is. Ma általánosságban gondolkodva úgy látjuk, hogy az ESMA jogköre legyen a szankcionálás is. Tehát úgy látom, hogy a nemzeti hatóságok, illetve a kollégium közötti hatalom megosztása, hatásköröknek a felosztása reális kell, hogy legyen. És az Európai Bizottság által megjelölt határidő, tehát 2011. január 1 az tartható, de csak akkor reális, hogyha az együttműködés megfelelő irányba alakul, egyébként módosítani kell. És az illetékes nemzeti hatóságok nyilvántartásba kell, hogy vegyék az ügynökségeket. Ez 2011. júniusától, július 1-től valósul meg. És ezt követően a formális előírásokat is teljesíteni kell. Az ESMA ellenőrzése alá vonja 2014. júliusáig ezeket az ügynökségeket a nemzeti hatóságok együttműködésével, és rendszeresen ellenőrizni fogják, hogy a bejegyzett ügynökségek megfelelnek-e a meghatározott feltételeknek. hogy elkerüljék azt, hogy kozmetikázott adatok alapján bejegyzést nyer egy minősítő intézet, és aztán később megszegi a feltételeket. Elnök úr, erről szólnak az előkészített kompromisszumok, és hétvégéig, illetve jövő hét elejéig megállapodásra fogunk jutni. Véglegesítjük az álláspontokat, addig lehet ezen gondolkodni, és november 22-én szavaz a szakbizottság, Strasbourgban pedig a decemberi közgyűlésen kerül szavazás ez a téma. És remélem, hogy lezárhatjuk ezzel a munkát, és a tanács elé kerülhet az előkészített anyag az ESMA felügyeleti szerepét hamarosan elkezdheti ellátni. Tehát 2011. január 1-től. Köszönöm szépen! Thank you, Mr. Gozes. Um... Köszönöm szépen, Gazes úr. Van mondani valója, Jean-Claude? talán eh, egy eh, kávés, eh, egy csésze kávé mellett is összeülhetnénk a jelentéstevővel. Már gyakorlatilag részben megállapodtunk, és a kompromisszumos módosítók mentén tovább folytathatjuk a munkát, elméletben vagy elben egyetértek. Okay, so understand... Akkor úgy értettem, hogy a kompromisszumos javaslatot körbeadja a közeljövőben. Így jól értettem a javaslatát? Igen, jó, akkor megismétlem a dátumokat. November 22-én szavazunk itt, és a plenárison pedig valamikor decemberben. Mára ennyit. A következő ülésünk A következő ülés november 22-én lesz, kérem ezt jegyezzék le.